kérdés megfogalmazójának adom meg a szót Sánchez Pecero úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megelégedettségemet kifejezni, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy ezeket a kérdéseket beterjeszem az állami támogatások korszerűsítésével kapcsolatban a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke nevében, aki ezt a kérdést kidolgozta. Nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság itt van, hogy válaszol a kérdésekre, és nagyon sajnálom, hogy Almónia alelnök úr nincs jelen, aki a versenyképességért felel. Az állami támogatások unió szabályozásának korszerűsítését célzó program a bizottság indította a tavalyi év során két rendelet javaslattal. Ez nagyon fontos változást jelent, ugyanis az állami támogatások ellenőrzése a többi versenyügyi politikához kapcsolódik, és nagyon jelentős az egységes belső piac projektjének szempontjából. Az állami támogatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a piaci hibákat ki egyensúlyozzák, ugyanakkor viszont nem torzítják sem a piacot, sem pedig a gazdaságot. Támogatja azokat a vállalatokat, amelyek árucikkeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak. Nehéz időkben a fiskális konszolidáció szükségessége esetében egyre fontosabbá válik a közkiadások hatékonyságának biztosítása annak érdekében, hogy jobb és több pozitív hatással járjon, de ehhez intelligens állami támogatásokra van szükség, amely javítja a közkiadások minőségét, és ez pedig maximális jogbiztonság kontextusában kell megvalósuljon, hogy annak eredményességét biztosíthassuk. A bizottság ebbe az irányba halad, amikor felülvizsgálja az állami támogatásokra vonatkozó rendeletek végrehajtását és azokra az intézkedésekre összpontosít, amelyek a versenyt hátrányosan érinthetik, és szükségtelen akadályokat támasztanak a határon átnyúló kereskedelem útjába. Nagyon értékes erőfeszítésekre kell törekedni, mint például a regionális befektetések, illetve a kultúra elősegítése. Ezek a célkitűzések nem újak egyébként, ugyanis a versenypolitika korábbi felelősei már törekedtek ezekre a célkitűzésekre. Ezért szeretnék minden jót kívánni önöknek ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek, mint elődeik voltak ezen a területen. Ehhez azonban ki kell igazítani a rendszert, az Európai Számvevőszék az állami támogatásokról szóló jelentésében, amely 2011. decemberében született, már kimondta, hogy mennyire fontos javítani a nemzeti állami támogatások ellenőrzését. Ugyanis az esetek 40%-ában problémákat tapasztaltak az állami támogatásoknál. Ezért nagyon fontos lenne több irányba is lépést tenni. Először is megerősíteni a részvételt, illetve az előzetes konzultációt, javítani a koordinációt, hogy az intézkedéseket megfelelően alkalmazzák, javítani a nemzeti szintű intézkedéseket, és megfelelő információt rendelkezésre bocsátani, ami az illegális támogatások feltárását lehetővé teszi. Úgy gondolom, hogy az állami támogatások nagyon nagy gazdaság és politikai jelentőséggel bírnak, ugyanis a nemzeti szintű hatóságok, regionális, helyi hatóságok hozzák meg az ezzel kapcsolatos döntéseket. És ezen hatalmi körök gyakorlása, illetve azok parlamenti ellenőrzése az Európai Unió demokratikus működésének részét képezik. A 109-es cikk jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződésben azonban csupán konzultációt ír elő az Európai Parlamenttel. A gazdasági kormányzás más elemei az együttdöntés tárgyát képezték. Ez érint egyébként egy olyan intézkedést, illetve eszközt, amelyet korábban együtt döntéssel fogadtak el a közlekedési ágazatra vonatkozik ez. Ne felejtsék el, hogy az Európai Parlament az Európai Bizottság egyik fő szövetségese. Szeretném, ha válaszolnának a következő kérdésekre. Az első, hogy figyelembe veszi-e az Európai Parlament véleményét ezekről a javaslatokról. A következő, hogy a szerződések jövőbeli módosítása tekintetében egyetérte azzal, hogy felül kell vizsgálni az együttdöntés hiányát ezen a területen a gazdasági szabályozás más szempontjaival való összehangolás céljából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság nevében Kállász biztos úr a szó, tessék. Tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság üdvözli azt az érdeklődést, amelyet az Európai Parlament mutat az állami támogatások témájában, és a két rendelet témájában. Az Európai Bizottság nagyra értékeli a folyamatos nyitott párbeszédet az Európai Parlamenttel az állami támogatások szabályozásáról. Az Európai Parlament az ECON szeptemberi 2012-es meghallgatásán, illetve workshopján egy nagyon fontos inputot adott az Európai Bizottságnak. A két Európai Bizottsági Rendelet, amelyek a tanácsi rendeletet módosítanák, ezeket a tagállamok és az Európai Parlament folyamatosan figyelemmel kísérik. A javaslatokkal kapcsolatban a, a parlamentet ugyanolyan időpontban tájékoztattuk, mint a tanácsot. Ami a 109-es cikket illeti, a tanács felelős azért, hogy konzultáljon a parlamenttel azokról a rendeletekről, amelyeket a 107-es, illetve a 108-as cikkek szerint az állami támogatásokról fogad el. Az Európai eh, Bizottság figyelembe veszi az Európai Parlament kérését, hogy eh, vonják be az együttdöntési eh, eljárásba. Ez a téma azonban azon a jogi kereten túlmutat, amelyekben a két jelenlegi rendeletet elfogadtuk. A a közkonzultációval kapcsolatban új irányelvet fogadtunk el, és ezt figyelembe kell venni a parlament részvételével kapcsolatban. Az Európai Bizottság szolgálatai rendelkezésre állnak a jelentéstevők számára és más érdeklődő képviselők számára, hogy megvitassák az érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Köszönöm szépen! Most pedig a néppárt nevében Hökmár képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a, jelenti, a kérdés megfogalmazójának és a e, biztos, biztosnak. Nagyon fontos emlékezni rá, hogy az állami támogatások mindig is e, e, kockázatosak voltak abból a szempontból, hogy a piacot torzíthatják és emellett mindig felmerül az a kockázat, hogy a belső piac integrációja megvalósul-e. Ezért van verseny jogszabály, és ezért vannak szigorú szabályok az állami támogatásokra. Hogyha az állami támogatások modernizációjáról, korszerűsítéséről beszélünk, itt a jobban célzott állami támogatásokról kell beszélni. Most volt egy vita a közfinanszírozásról, a, köz, a költségvetésekről. Az állami támogatások a, köz, a költségvetés, illetve a közfinanszírozást mindig aláássák, e, ezért kevesebb és jobban célzott állami támogatást kell fizetni. E, támogatva az innovációs klasztereket, a tudást, és a kutatást, fejlesztést, nem pedig a különböző cégeket. Az új technológiákat kell támogatni az új területeken. Az Európai Bizottság feladata az, hogy utánkövesse azt, hogy, hogy lehet, mit lehet elérni kevesebb kor, ö, állami támogatással. Mindig fontosabb a jobban célzott állami támogatás, amely nem torzítja a piacot, amely új innovációkat, új piaci szegmenseket támogat, és ez az Európai Bizottság feladata. Köszönöm szépen Hökmárk úrnak, most pedig Koferáti képviselő következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, Feltételezem, hogy ön is, mint mi, olyan helyzetet szeretne teremteni, amelyben az állami támogatások már nem, nem is szükségesek. Hát ez sajnos most még nem így van. Manapság még figyelembe kell vennünk, hogy mindenképpen szükséges a termelői ágazatokat támogatni, harmonizálni, ezt a politikát végre kell hajtani. Ha azonban olyan helyzetbe kerülünk, nehéz helyzetbe kerülünk, mint ma is a válság miatt, ez minden európai országot érint, akkor az a kockázat, hogy az állami támogatásokat túlzásba viszik, anélkül, hogy az, ezeket a támogatásokat célzottan nyújtanák, ez mind a dinamikus gazdasági kapcsolatokat alá fogja ásni. Az a javaslat, amelyet az, amelyet az Európai Bizottság benyújtott, ez korszerűsítést céloz, de hát mit értünk korszerűsítésen? Azt gondolom, hogy ez időbeli probléma is, hogyha az állami támogatásokat megfelelő túl sokáig elhúzzák, akkor nincsen, nem képesek ezek a gyors helyzeteket kezelni válságban például. A feltételek ellenőrzéséről van szó a gyakorlatban, milyen feltételek mellett valósulnak meg az állami támogatások, hogyan lehet elkerülni a visszaélést, és hogyan lehet elérni azt, hogy a pénzeket valóban olyan célokra használják föl, amelyekre kapták. Ez azt jelenti, hogy gyorsan kell cselekedni, de ezzel együttőben gyorsan kell ellenőrizni is. És könnyebb lenne ezt az ellenőrzést biztosítani, hogyha a, az eljárást, mint ahogy az Európai Bizottság is javasolja, bizonyos feltételekhez kötnék. Ezeket nem csak a gyakorlatban kell megerősíteni, hanem bizonyos új elemek is felmerülhetnek ebben az egész játszmában. A harmadik dolog, ami az állami támogatások szabályozásának korszerűsítését illeti, a következő. A különböző intézmények, parlament, tanács, bizottság közötti kapcsolatok merülnek itt fel. A parlament nem szeretne szélre szorulni. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság valóban elkötelezett, legalábbis erről tesz tanúbizottságot a biztos, és szeretnének a parlamentet, szeretnék a parlamentet bevonni, a parlamentet tájékoztatni legalább, és biztosítani azt, hogy nekünk is legyen súlyunk, szavunk ebben a korszerűsítésben. Valóban egy későbbi elkötelezettségről van szó, az eljárás módosításáról, és ez pont ahhoz a célhoz vezethet, hogy a parlament fontos szerepet kapjon, és ne csak, ne csak ötödik kerék legyen. Köszönöm szépen, most pedig a liberálisok nevében Sophie Intfeld. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Nem tehetek arról, de úgy érzem, hogy valami, valami kellemetlen érzés fog el amikor a javaslatot olvasom, néhány összefüggést kiemelt Hökmárk úr is, ugyanis a sokkal célzottabb állami segítséget tehetnénk lehetővé. Tehát én úgy érzem, hogy ezek a javaslatok arról szólnak, hogy egyrészt könnyebbé tegyük az állami segítség nyújtását, másrészt pedig nehezebbé tegyük, nagyobb kihívással szembesítsük azokat, akiknek erre szükségük van. És az állami segítség az egy időszakos dolog kell, hogy legyen, valami kivételes. Említette már Koferáti kollega úr, amikor nagyon kemény időket élünk, akkor be kell tudni avatkozni, de hát ezek a módosítások ezzel kapcsolatban oda vezetnek, hogy ez valami strukturális része a normális közkiadásoknak. Ez nem lehet az alapja a gondolkodásmódnak, ennek kivételnek kell maradnia. Felmerült az a kérdés is a jelentéssel kapcsolatban. Ugye a jelentés kiemeli, hogy 40%-a az állami segítségnyújtásoknak az különböző kivételeket céloz. Ez, ez hogyan beszélhetünk mi arról, hogy lazítjuk a rezsimet, amikor még erre a kérdésre sem tudunk rendes választ adni? Én azokhoz csatlakozom, aki azt mondják, hogy ez nem csupán egy adminisztratív lépés, ez politikai választás, és legfőbb ideje ezen elgondolkozni, és jó lenne, hogyha a bizottság a parlamenttel együtt azon dolgozna, hogy ez a parlament hatáskörébe is tartozzon. Nagyon szépen köszönöm, Invert asszony, most pedig megadom a szót Schwab kollégának kettő percre. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, kedves kollégák, természetesen csatlakozom ahhoz, ami már elhangzott, de annyit hozzátennék, ahogyan hogy Almunia alelnök úr nem lehet itt ma, de ahogyan a bizottság képviselője elmondta, nagyon fontos, hogy a tényeket vegyük a jövőben figyelembe, de összességében ez a javaslat helyes ugyanis a bizottságnak is a legfontosabb esetekre kell összpontosítania. Azt hiszem, hogy az a kritika, amit éppen most Infert kollega említett, annak el lehet venni az élét és én éppen ezért kérem határozottan a bizottságot, hogy nagyon részletes kritériumokat dolgozzon ki, hogyan lehet elhatárolni az eseteket, hogyan lehet prioritásokat meghatározni. A másik kérdés, elnök asszony, az Európai Bizottságnál az ex ante ellenőrzés alól ki akar vonulni, és csak az ex post ellenőrzésre kíván összpontosítani, akkor el kell érni, hogy a nemzeti hatóságok ezt a feladatot átvegyék, és következetesen elvégezzék. Éleményem szerint fontos az együttműködés a bizottság között és a tagállami hatóságok között másrészt, és ezen még van mit javítani. A harmadik megjegyzésem. A bizottság sokkal jobban szeretne közvetlen kapcsolatban lenni a közvetlen partnerekkel, és nem mindig, és további, ez további ráfordításokat igényel, úgyhogy a kérdésem az, hogy a meglévő személyzeti állomány meg tud-e felelni ezeknek a kihívásoknak. Végül is, elnök asszony, véleményem szerint pozitív a javaslatban az, hogy lesz néhány terület, mint az egészségügy, vagy a szélessávú hálózat kialakítása, ez kivétel lesz a csoportmentesítés alól, bizonyos szabadságot lehetővé tesz, ezzel azonban nem szabad visszaélni, mert akkor vétünk a költségvetési szempontok ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.

Tikao, Tikao asszony. Tratatul privind funcționarea Köszönöm szépen a az Európai Unió működéséről szóló szerződése a 109-es bekezdésében, illetve cikkében azt mondja, hogy a belső piaccal kompatibilis állami támogatásokról a tanács dönt, az Európai Bizottság javaslata alapján. Május, 2012. Eh, májusában a bizottság javaslatok tett az állami támogatás korszerűsítésére, és azt mondta, hogy eh, konzultálni fog az Európai Parlamenttel és más érdekelt felett, felekkel az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások módosítását az Európai Parlamenttel való konzultáció során kell kidolgozni az előzetes értesítési kötelezettségből ki kell venni az állami támogatást. A tagállamoknak ugyanis több kötelezettségük lenne arra, hogy az állami támogatások normáival kapcsolatos értesítéseket tegyék meg. Köszönöm.

jogszabályokat hozzá kell igazítani a mindennapi élethez. Az Európai Bizottság javaslata, amely az állami támogatások korszerűsítést célozza, elfogadható. Ami azonban a tartalmat illeti, ami a problémát jelenti, az az alap, jogi alap, amelyet választott az Európai Bizottság, mert ez elkerül az Európai Parlamentet. Az 659 99-es rendeletnek a módosítása egyértelműen érinti a helyi és regionális hatóságok feladatait, és ezért az Európai Parlamentre vonatkozó keretmegállapodás erre kellett volna, hogy vonatkozóan ennek kidolgozására az Európai Parlamentet be kellett volna vonni, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés 109-es cikkét illeti, az Európai Bizottságnak a megközelítése nem megfelelő, és

Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm megjegyzéseiket. Kétség nem fér hozzá, az állami támogatások kérdése folyamatosan napirenden szerepelnek az Európai Bizottságban, és konkrét állami támogatási eseteket vitatunk meg, és nagyon komoly állami támogatásokkal kapcsolatos javaslatok születnek illetve tanácsot kérnek tőlünk, hogyha az állami támogatásokat bizonyos vállalatnak kívánják nyújtani. A bizottságnak az a szerepe, hogy ne engedélyezzük azt a tisztességtelen állami támogatást, amely torzíthatja a versenyt. De nyilván az élet mindig megy tovább, változik, változnak a szabályok, változik a gazdaság, ezért a szabályok korszerűsítése alapvető fontosságú az Európai Bizottság számára. Ami pedig a jogalapot illeti, illetve hogy hogyan szervezzük a munkát, ez természetesen minden jogalkotási szerv feladata az Európai Bizottságon belül, de biztosíthatom önöket az Európai Bizottság nevében arról, hogy az Európai Parlament megjegyzéseit és véleményét mindig nagyon nagyra tartjuk az Európai Bizottságban beleértve a konzultációs folyamatot is, de más folyamatokra is gondolok. Ebben az esetben, a jelenlegi keretben a konzultációs folyamat a legvalószínűbb. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy egy állásfoglalási javaslatot kaptam. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. A Napirend szerint egy újabb szóbeli kérdés következik az Európai